Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek, elnézést kérek ezért a kis késésért. Fény van de Kampur, 18 órát meg kell varni, hogy jó estét lehessen mondani, most még franciában a bonjour a Izmael Tugnak is, Ártugnak is, Hertugnak is jó napot kívánok. Remélem a napi rendet elfogadhatjuk, nincs senkinek ellenvetése. Mindenki elégedett, akkor folytatjuk. A következő ülés jegyzőkönyvét fogadjuk el, 2018. április 12, ha senkinek nincs ellenvetése. Az elnöki közlemények nincsenek, úgyhogy szerencséjük van. Rögtön rá is térhetünk a mobilitási csomagra, az útdíjakkal kapcsolatos szempontokra. Előadónk, az első téma előadója, jó napot kívánok, Kriszti Rövoldalon, bonfoy. Úgy látom, Klünasszony nincs itt, Szeléni úr sincs itt, aki a, akik ugye a másik két jelentés tervezett előadói. Mi történt ezzel a hétfővel? Bon, c'est bon pour une fois. Alors, avant de donner la parole à notre rapporteur... Mielőtt megadnám a szót az előadóknak, Igen, köszönöm, hogy hagyják, hogy befejezzem a mondatomat. Tehát mielőtt megadnám a szót az előadónknak, szeretném sok szeretettel üdvözölni a látogatócsoportot, aki itt a teremben helyet foglalt. A Vízbedeni Egyetemről érkezett egy joghallgatókból álló csoport. Kérem, emeljék fel a kezüket, hogy mindenki lássa önöket. Monsieur Galler. Galler úr vendégei. Sok szeretettel üdvözöljük Önöket, és nagyon figyeljenek oda, itt bizony komoly jogalkotási témák lesznek. Lehet, hogy Önökből is majd jövőbeni jogalkotók lesznek, akik éppen ebben a szakbizottságban fognak ülni. Ma délután igen sűrű a programunk, tehát ahogy mondtam, a mobilitási csomaggal kezdünk az útdíjakkal kapcsolatos szempontokkal. Krisztin Rövoldalon parancsoljon a raportőr után az árnyékelő adók következnek. De a úr hol van? Nem látom, hogy itt lenne. A vie. Et à la fin, on regardera ce qui se passe majd a bizottság véleményét is meghallgatjuk, nézzük, hogy itt van-e a bizottság. Itt vannak, nagyszerű, jól vannak? Hétfő van, de jól vannak. Akkor parancsoljon Rövoldalon hogy... Merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, előadók, árnyék előadók, hölgyeim és uraim, mielőtt a kompromisszumos módosítókról beszélnék, amelyeken nagyon sokat dolgoztunk, Szeretném megköszönni az együttműködésüket a szakbizottságban, illetve az árnyék előadóknak külön köszönetet mondok. Köszönöm mindenkinek, hogy a kompromisszumos módosítók elkészítésében segítkeztek. Úgy gondolom, hogy a korlátozott időben, ami a rendelkezésünkre állt, jó munkát végeztünk, az összes kulcsfontosságú szempontot sikerült beemelni a kompromisszumokba, és az igaz, hogy nem minden kompromisszumot támogat az összes frakció, ami normális természetesen, de azért még így is a lehető legnagyobb többséget sikerült megszereznünk. A első kompromisszum, ami nagyon fontos a közlekedési ágazatban, hogy jelezzük az útdíjakat, ez nagy többséget kapott. A hegyvidéki területeken az útdíjszedés változása, a periférikus távoli területeken, illetve a kibocsátás, széndiokszid kibocsátáshoz igazodó útdíj megállapítás szintén nagy támogatottságnak örvend, és annak is nagyon örülök, hogy az árnyékelőadók többsége támogatja azt a kompromisszumot, amely a nehéz gépjárművek esetében 2022. december 31-re határozná meg a matricák kivonását. A fehér könyv, a közlekedési fehér könyv elveit szeretnénk ugyanis elérni, tehát aki szennyez, az fizet, és aki az utat használja, az fizet. Holnap lesz még árnyék előadói találkozó, még egy utolsó, hogy befejezzük az eszmecserét a díjakkal kapcsolatban, tehát azt javaslom, hogy az ENVI szakbizottság szavazatának az eredményét vegyük figyelembe az euró kategóriák szerinti díjak meghatározásakor. Ez egy kulcsfontosságú pont, amire vissza kell térni mindig a nehéz gépjárművek esetében a transeurópai hálózatban, tehát hogy a szennyező fizet ami azt illeti, hogy a könnyű gépjárműveknél mikor szűnik meg a matrica, itt is folytatni kell még az eszmecserét, ez egy elég érzékeny pontja mindenkinek, egy kényes pont. Azt jelzem egyelőre, hogy a kompromisszum az 2025. december 31-ét javasolja. Ez lehetővé teszi, hogy elegendő ideje legyen a tagállamoknak, hogy alkalmazkodjanak az új európai jogszabályi keretekhez. Végül pedig, hogy mindenféle értést elkerüljünk, szeretném tisztázni, hogy a dugódíjjal kapcsolatos kompromisszum az megtartja ennek a nem kötelező jellegét. Tehát nem kötelezi a szöveg a tagállamokat arra, hogy a dugódíjat bevezessék, viszont megadja a lehetőséget egy harmonizált keretek között, hogy ezt megtegyék és én tudom, hogy bizonyos képviselők vonakodnak ettől, őket szeretném tehát megnyugtatni, nem kötelező a dugódíj bevezetése a tagállamok esetében. És ugyanúgy az irányelv hatájának kiterjesztése a másodlagos úthálózatra szintén nem kötelezettség. Tehát a tagállamok nem kötelesek útdíjat szedni ezen a másodlagos hálózaton, de megint ez egy lehetőség. Tehát, hogyha úgy kívánják, akkor a hálózat ezen másodlagos hálózatban megtehetik a tagállamok a UDI kiszabást, viszont európai keretekhez kell igazodniuk annak érdekében, hogy elkerüljük a sok különbséget, töredezettséget, illetve azt, hogy a közlekedés csúcsot döntsön ezen a másodlagos hálózaton, mivel ott nincs díszedés. Végül pedig szeretnénk a bizottság javaslatának az ambíció szintjét fenntartani, és egy-két pontot megerősíteni. A külső díjak, megerősítését, azt, hogy a díjú területi aspektusát is figyelembe vegyük. Köszönöm szépen, elnök asszony, azt hiszem most csak ennyit mondok, mert holnap még lesz egy árnyék előadói találkozó, hogy lezárjuk a fennálló témákat. Köszönöm, megnyitjuk a vitát, tehát parancsoljon. Köszönöm szépen. Äh, Rögtön az elején szeretnék utalni arra, hogy kiváló együttműködő, együttműködésünk volt az előadóasszonynal, és a többi árnyék előadóval is. És köszönetet mondok a módszerért is, amely mindenkit teljes mértékben meggyőzött. Krisztin a jelentéstevő már említett, hogy nagyon jó kompromisszumokat sikerült találnunk a néppárt a dugódíjakkal kapcsolatban. Nem támogatja az előadó elképzelését, mert az a véleményünk, hogy ez egy kettős terheléshez vezetne. Még egy pont, amelyet a néppárt nem tud támogatni, az a mellékutakra történő kiterjesztés is, említett az előadó is, hogy ez nem kötelező, hogy fakultatív, önkéntes vállalás lenne, de a néppárt véleménye mégis az, hogy a szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy ezt engedjük át az egyes tagállamoknak, hogy a mellékutakkal mit csinálnak, hiszen sokkal jobban ismerik a helyzetet a saját országukban, saját régiójukban, Szerintünk itt egy egységes szabály mindenkinek nem lenne megfelelő. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kompromisszumot találhattunk a jelentésekben is, hogy milyen adatokat jelentsünk, úgy, hogy ne hozzunk létre egy bürokratikus szörnyszülöttet. Annak is örülök, hogy nagyon kényelmes többséget találtunk a könnyebb haszongépjárművek és a szállító gépjárművek tekintetében is. Véleményem szerint ez a probléma nagyon fontos, és foglalkozni kell ezzel a dologgal is, mielőtt még eh, nagyobb mértékű lesz, és nagyobb problémát jelent. A parkolóhelyeket is eh, nagyon fontosnak tartom, hogy foglalkoznak a parkolóhelyekkel. Holnap még két pontot szeretnénk megbeszélni. Az egyik a kivezetés, és pedig a személy gépkocsik kivezetése. Ez még elég anyagot ad majd a vitához, és egy további pont pedig az marad, hogy hogyan válasszuk el a buszokat a tehergépjárművektől. Örülök a további munkának, és örülök a holnapi előadó megbeszélésnek. Úgy gondolom, hogy összességében egy nagyon jó jelentést zárhatunk le. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Bach Rike úr következik. Merci, madame la présidente. Bon, tout d'abord... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak kiváló minőségű munkát végzett. Ami a frakciónk álláspontját illeti, nagyon közel állt ahhoz, amit a jelentéstevő asszony elképzelt, úgyhogy nem voltak nehéz vitáink, egyetértettünk azzal, hogy a bizottsági, jelent, a bizottsági javaslaton túl kell lépni ezen irányelvvel kapcsolatban, és egy nagyon erőteljes állásfoglalásra van szükség. Az earmarkingra szükség van, de tudjuk azt is, hogy a három oldalú egyeztetésben ez majd elég nehézkesen megoldható lesz. a könnyű nehéz, a könnyű ö, haszongépjárművek esetében mi is szeretnénk, hogy a hatályt kiterjesztenék. Aztán másodlagos utak, útvonalak. Egyetértünk itt is a jelentéstevővel, hogyha benne lesznek a rendeletben, akkor rájuk is vonatkoztatni kell ezt az új, um, új díjat, hogyha pedig nem, akkor mindenképpen szubszidiaritásra van szükség. Nem tudom, hogy ez mennyire veszélyes az belső piacra. Szerintem meg kell nézni azt, hogy földrajzi vagy adminisztratíve mi, milyen plusz költséget jelent ez, vagy plusz terhet jó, legy, jó lenne, hogyha ezek a kikerülő utak nem jelentenének, vagy másodlagos utak nem jelentenének akadályt arra vonatkozóan, hogy megvalósulhasson mindaz, amiről, amit szeretnénk megvalósítani. Aztán nagyon fontos az is, hogy a tagállamok meg tudják ebben állapodni, tehát a másodlagos vagy kerülő útvonalak kérdését. Szerintem a regionális hatóságok vannak abban a helyzetben, hogy ezt a lehető legjobban megtegyék, és meg tudjanak állapodni egymással, illetve hogy döntsenek arról, hogy mikor milyen jogokkal élnek, vagy milyen údíjakkal élnek. Aztán biztonságos parkolók, mindenki tudja, hogy ez miért fontos, más rendeletek szempontjából is fontos ez, de nem kell ezt mindig az autópályák kérdéséhez kötni, illetve ehhez a ehhez az irányelvhez, mert a jelenlegi helyzetben ez megoldhatatlan problémákhoz vezetne, ugyanis a nagy autópályák, a, nagy út, a legfontosabb útvonalak még nem rendelkeznek az ehhez szükséges infrastruktúrával. Hogy a szennyező fizet, illetve hogy az earmarking, a, illetve a illetve a távolság kérdése a három legfontosabb téma, ebben mind egyetértünk. És tudván, hogy itt a parlamenten belül ennek milyen visszhangja volt, azt hiszem, hogy lehetne vár, lehet várni azt, hogy a bizottság, illetve a tanács erre hogyan fog majd reagálni. Egyértelmű, hogy nagyon nehéz viták állnak még előttünk, de annyit el tudok mondani, hogy a frakciónk mindenben, illetve majdnem mindenben tudja majd támogatni a jelentéstevő asszonyt, és reméljük, hogy sok kompromisszum lesz. Köszönöm szépen, Rike úr! Delunde úr következik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Michael Kramer kollégám felelős, de nem tud itt lenni, és most az ő nevében szeretnék felszólalni. Nagyon sok pozitív dolgot látunk a javaslatban. Többek között az, hogy a mellékutakat is be akarják kötni ebbe a távolság alapú díjakba. Ezen kívül szerintem ennek mindenképpen pozitív hatása lesz, pozitív átállás lesz. Ezen kívül még nagyon fontos az, hogy a költségek visszakerüljenek az infrastruktúrába. Szeretnék pár dolgot említeni, amelyet hiányoltunk tehát a személyautókat és a motorkerékpárokat nem látjuk, hiányoljuk őket, de az Európai Unió egy kicsit jobban hozzájárulhatna a útdiak bevezetésének infrastruktúrájához. Tehát vannak jók és kevésbé jók ebben a szövegben. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm Delunde úrnak. Kilönen asszony következik, parancsolj. Kiitoksia. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt én is köszönetet szeretnék mondani a kiváló együttműködésért. Az előadók és az árnyék előadók között nagyon jó volt az együttműködés. Éppen ezért roppan fontos az, hogy megemlítsem, hogy kettőkor indultam el hajnalban, hogy ideérjek a TRAN szakbizottságba, és hogy üdvözöljek itt mindenkit, és hogy köszönetet mondjak. Krisztin kolléganő a csapatával együtt kiváló munkát végzett, nagyon építő jellegű munkát végzett, különféle döntés fajták vannak az anyagban, és nagyon jó, nagyon jó kompromisszumok születtek ezekből a javaslatokból. Néhány pontot említenék. Ezekről azt eh, jevel, reméltük volna, hogy egy kicsit szigorúbbak lesznek, tehát például így a parkolók és a közlekedés biztonsági szempontok kötelezőbb volt a, jobb lett volna. Ezen kívül még eh, készek vagyunk. A buszok, a könnyebb gépjárművek és a kamionok viszonyát a kibocsátások tekintetében. A kibocsátások tekintetében nem túl szigorú a szöveg, de holnap az árnyék előadók ülésén még valószínűleg ezeket a dolgokat tudjuk tisztázni. A parlament célkitűzéseit tekintve elég gyakran elgondolkoztunk azon, hogy a környezet hogyan vétető meg az euró matricával és igazából még zajlanak a trilógusok. Az igazi ambíciózus célunk szerintem egy picit le- legyen lejjebb, illetve valószínűleg lejjebb kell vinni az ambícióinkat, mint ahogy ezt eredetileg szerettünk volna. De majd meglátjuk a trilógusok befejezésével, hogy uh, hogyan tudunk eh, jobban megfelelni a környezetvédelmi kötelezettségeinknek és a klímavédelmi kötelezettségeinknek. De mindenek előtt szeretném nagyon eh, megköszönni a építő jellegű együttműködést. Említettem már, hogy eh, nagyon tarka javaslatok voltak, de ettől függetlenül nagyon jó volt az együttműködés szelleme. Merci beaucoup, madame. Köszönöm különen, asszony. Eljutó asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok én is jelentéstevő asszonynak, nagyon jó munkát végzett. És egészen biztos vagyok abban, hogy a végeredmény olyan lesz, ami mindenki számára elfogadható. Engem illet, e, továbbra is fenntartom a véleményem, tehát a szennyező fizet és a használó fizet elvet mindenképpen meg kell tartani. De a másodlagos úthálózat kérdése fennmarad, illetve nyitott marad. Nos, bár de a kompromisszum már sokkal elfogadhatóbb, mint az első felvetés. Tudom, hogy vannak olyan országok, ahol a másodlagos infrastruktúra hasonlatos az elsődleges úthálózatéhoz. Úgyhogy tudom, hogy ez az érvelés sok országban igenis helytálló, de vannak más tagállamok is, ahol eltérő az első és a másodlagos úthálózat állapota, nagyok a különbségek, úgyhogy mindenképpen meg kell adni a lehetőséget a tagállamoknak, hogy maguk döntsenek, döntsenek arról, hogy szednek útdíjat a másodlagos kerülő úthálózata. Ami a zéró kibocsátású gépjárművek ösztönző díj kiszabását illeti, nos, ezt támogatjuk, hiszen a kevésbé szennyező gépjárműveket mindenképpen támogatni kell, de egy ilyen típusú ösztönző díjszabás nem tarthat örökké, úgyhogy fokozatosságra kell törekedni, tehát fokozatosan ki kell vezetni ezt a fajta kedvezményt. Azt hiszem, hogy az lenne a cél, hogy egy idő múlva az összes gépjármű kevésbé legyen szennyező, így aztán a nulla szennyezésre vonatkozó kedvezményeket kivezessük. Mondom, örökre nem tartható fenn ez a kedvezmény. Összességében tehát egyet tudunk ezzel érteni, és úgy gondolom, hogy a vasúti útdíjazáshoz hasonló, vagy vasúti díjazáshoz hasonló kell tenni a közúti díjazást is, de gondolkodjunk azokra, akik kevés jövedelme rendelkeznek, azokra, akik ingáznak. Gondoljunk a polgárokra, hiszen a polgárokról van szó akkor is, amikor údiakat szabunk meg. Jó lenne, hogyha minden esetben meg tudnának győződni arról is a polgárok, hogy tényleg az infrastruktúrába forgatják vissza az útdíjakat, és nem csupán a költségeket növeljük. Tehát ne büntessünk senkit, hanem konkrét beruházásokra van szükség, tehát vissza kell forgatni az infrastruktúrába a beszedett útdíjat. A többi beláltalánosságban egyet tudunk érteni. Várjuk hogy rövidesen megkapjuk a végső, végleges szöveget. Merci beaucoup, Madame Ayuto. Madame Arnautu. Köszönöm, Arnautu asszony. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm az előadónak is a munkáját. És hát mondom az előadónak, hogy a leggazdagabb államoknak sincs pénze a közutak karbantartására. A környezetvédelem mellett arról is szó van, hogy a maximális pénzeket be tudjuk szedni a magán személyektől is, tehát a személygépjárművek vezetőitől is, és közben meg itt a, csak a nehéz gépjárművekre van rendelkezés. A gépjárművezetők tulajdonképpen a fejős tehenek, itt csak a tehergépjárművekről van szó, a szállítást végző gépjárművekről, és senki nem ö, beszél a modalitásról. A francia nép nevében én nem akarok ebben a játékban részt venni, és az összes módosító ellen, az összes kompromisszum ellen is fogok szavazni, minden olyan irányban, amely annyira nehezíti a gépjárművezetőkre nehezedő terhet. a szabadság, a mozgás szabadságát nem lehet korlátozni, nem lehet az állampolgárok pénzügyi ö, állapotának a függvénye az, hogy mennyire mozoghatnak szabadon. Jó, folytassuk, Kor úr következik. Kedves Krisztina, nagyon örülök a kiváló kompromisszumos javaslatoknak, de két megjegyzést azért mindenképpen tennék. Nem vállalhatok olyan kompromisszumot, amely a dugódíjakat akár önkéntesen is megengedi, hiszen a dugó költségei már eléggé magasak ma is, és igazából ez egy kettős megterelés lenne. És szerintem a már meglévő dugó díjakat is meg kellene szüntetni, és nem szabadna újakat bevezetni. Másodszorban a tagállamok kapják meg azt a lehetőséget, hogy történelmi értékű járműveket, amelyek a 3.7-es pontban szerepelnek, megfelelő műszaki vizsgálat után kivonhassák a hatály alól. Itt most nem azokról az autókról van szó, amikről beszéltünk múltkor, hanem történelmi értékű autókról. Madame Schmidt, la parole est à vous. Köszönöm, Schmidt asszony következik. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy kiváló munkát végzett az előadó és mindenképpen az árnyék előadónk, hiszen nem volt túl könnyű dolga a módosítóival. Először is egy szót szólni Perlunde kollégához, tehát nem azért vagyunk itt, hogy egy pozitív zöld átállást tegyünk, hanem hogy az európai gépjárművezetők érdekében tegyünk valamit. És éppen ezért szeretném elmondani, hogy ahogy a kolléga is mondta, a szubszidiaritás elve is sérülhetne. A szubszidiaritás elve pedig számomra az egyik legfontosabb. Igazából az infrastruktúra megtartása érdekében történő teherautó besorolásnak szerintem nincsen értelme, hiszen hogyha utakat szeretnénk karbantartani, újjáépíteni, akkor ennek tekintetében semmit szerepe nincs a kibocsátásoknak, és igazából már a, az üzemanyag adóval finanszírozunk az útépítést. Igazából nincs probléma abban a tekintetben, hogy teherautó útját vezessünk be a megtett kilométerek értelmében. Ez azt jelenteni, hogy ez csak a teherautókat érinteni, és a személyautókat nem, tehát hogyha én Freilassingból Mittendorfba megyek, akkor ott nincs versenyhelyzet. A szubszidiaritás elvét hangsúlyozna még egyszer, legyen a tagállamok dolga ez, hiszen ők tudják, hogy hogyan lehet a legjobban kialakítani a tergépjármű útdíjat. És a gépjárművezetők nemzetiség alapján történő megkülönböztetése nem megy. Ausztria is pillanatnyilag egy ilyen ügyben érdekelt az Európai Bíróság előtt. A dugódíj nem tudom, hogy mire jó, senki sem szereti a dugót, és a szállítók nem kereshetik ki azt az időt, amikor nekik vezetniük kell a polgárok számára, a KKV-k számára igazából ez csak egy újabb, nagyon költséges szivatás lenne, és szerintem európai szinten ne építsünk be ilyen szivatást. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm, Deli úr következik. Köszönöm szépen, elni, elnök asszony. Csak két rövid észrevételem lenne, amelyeket már az árnyék előadó Bach említett, az út, a személyszállítás, tehát a buszok, a távolsági buszok és a személyszállító buszok, tudjuk, hogy hozzájárulnak a dugóhoz, de nem minden tagállamban vannak jelen ugyanolyan arányban a hálózatban. Általában a vasúti szolgáltatások szintjétől, hozzáférhetőségétől függ hogy mennyi a buszok aránya, és remélem, hogy a tagállamok megtarthatják majd ezt a rugalmasságot, hogy személyre szabják ezt a megközelítést, tehát hogy milyen útdíjat szedjenek a buszok esetében. És még valami a személygépkocsik esetében. Szerintem itt még jobban oda kell figyelni, és a tagállamokra kell bízni, hogy mi a leghatékonyabb díszedési módszer. Senki nem kérdőjelezi meg a szennyező fizet, illetve a használó fizetelvét, de nem mindig a távolság alapú díszedés az előre vezető út, mert az állampolgárok az alacsonyabb rendű útakat fogják választani, és itt felmerül a közúti biztonság, a szennyezés, a dugó kérdése, ami kialakult, tehát a szubszidiaritás elvét vegyük figyelembe, a tagállamok kezébe adjuk a rugalmasságot a tekintetben, hogy a személygépjárművek esetében hogyan szedik és milyen útdíjat szednek. Köszönöm. Köszönöm, Liberácki úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok, Katrin. Nagyon nehéz feladatod volt, de sikerült elérni. Az első megjegyzésem az, hogy a jelenlegi kor véget ér, akkor úgy ér véget, hogy rengeteg útra van szükségünk, az utakat pedig szeretni kihasználni, ha már egyszer felépültek. A probléma pedig az ár. És természetesen megpróbálják ideologizálni az utat is. Erről van szó. Tehát én most a jelentéstevőhöz fordulnék a következő témában. Hogyha a mellékutakat is megadóztatjuk, akkor ne tegyünk ajánlást arra, hogy az erre fordított, illetve az ebből bejött összegeket a közlekedés biztonságra fordítsuk, tehát például a vasúti átjáróknál hiszen a vasút nem hajlandó befektetni a vasúti átjárókban, mert azt mondják, hogy ez egy közúti dolog. Viszont a közúti fenntartók azt mondják, hogy ez nem a mi dolgunk, és nagyon sok baleset történik vonatok és gépjárművek között. Szeretnénk fejleszteni a vasutat, de gondoljunk arra, hogy a díjakból befolyó összegeket például ilyen célokra is szánhatnánk. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nekem is fontos, hogy a teherszállításban igazságosak legyenek a költségek. Tehát természetesen a zajszennyezést és a kibocsátásokat is büntetni kell. Ausztriában vinyetta van, matrica van, és ez nem kilométer függő. Ausztria számára nagyon nagy problémát látok, hogyha nem vezetünk be egy összeurópai ökológiai alapú rendszert. Hiszen sok országnak meg kell változtatni majd a saját rendszerét, és ez például Ausztriában nehézségekkel járna. Szeretném elmondani, hogy a matrica nálunk bevált, az Asfinag cég egy az egyben a matrica diákból finanszírozza magát, éppen ezért nem akarjuk feladni ezt az elvet. Hogyan akarnak igazságosak lenni egy ilyen javaslattal, ez számomra még rejtélyes. Nagyon fontos az, hogy az euromatricát átdolgozzuk, a külső költségeket is, de mindenképpen szükség lenne egy összeurópai egységes UDI rendszerre. Köszönöm szépen. Nos, akkor visszatérek most a bizottságra. Parancsoljanak. Megadom a szót, de egy valamit hadd hangsúlyozzak. Úgy tűnik, hogy az Eurovinyet vitájában ez nagyon fontos. A közlekedési szakbizottságnak komoly céljai vannak, Tehát így teljesíteni kell, mert mindjárt robban ez a vulkán, úgymond, az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokról beszélek, akkor is, hogyha van, aki nem hisz ebben. De a közegészségügyi állapotok is elég rosszak. Szörnyű számadatokról tudnék beszámolni. 500 ezer haláleset köthető a, a kibocsátásokhoz. Tehát Remélhetőleg olyan jogszabályt tudunk alkodni, amely segíti az állampolgárok egészségét. Ez nem lenne rossz, hogyha egy ilyet sikerülne összehoznunk, úgyhogy megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egyegye meg, hogy előzetes megjegyzéseket tegyek a jelentésekkel kapcsolatban. Először is elmondom, hogy a titkárságával, előadókkal, árnyék előadókkal nagyon pozitív eszmecserét tudtunk folytatni. Én szeretném megköszönni ezt a konstruktív hozzáállást mindenkinek itt a parlamentben. Az időbeosztásra szeretnék másodszorban kitérni, ugye mindannyian tudják, hogy a tanácsban sem könnyű ez a vita június 7-én lesz miniszteri tanácsülés, ahol reméljük, hogy sikerül valami fajta általános megközelítést elfogadni majd és ezért is gondoljuk, hogy a parlament szerepe nagyon fontos, érdemben is, de az időbeosztásban is. Szeretnék ösztönözni, hogy a TRAN szakbizottság igyekezzen minél rövidebb idő alatt elfogadni a jelentését, tehát május 24-i határidővel, ahogy azt eredetileg terveztük. Tehát mielőtt még a közlekedési tanács összeül, azért, hogy ugye világos üzenetet tudjanak adni a tanács felé a parlament ambícióiról, céljairól. Ez a két általános megjegyzésem, és akkor most rátérnék a, az Eurovinyetta irányelv jelentés tervezetre. Hát gyakorlatilag már csak a névről van itt szó, hiszen nagyon messze megyünk az eredeti irányelvhez képest, amit ugye 20 évvel ezelőtt fogadtak el. Nagyon ambiciózusak a hatája kapcsolatban is, a külső költségekkel kapcsolatban is, és Rövodalan asszony még talán ennél is ambiciózusabb. A bizottság fehér könyvéhez szeretne ugye igazodni, és az elveket valóban megvalósítani, tehát a szennyező fizet elvét és a, az úthasználója fizet elvét. Ugye tudják, hogy nem indultak be még a munkálatok. Az osztrák elnökséggel találkoztunk az osztrák elnökség fogalmazta meg, hogy számukra a mobilitási csomag prioritás. Egyébként a tanácsban még nem indult be e, a gyakorlati munka. Tehát a, majd az osztrák elnökség fog ezzel foglalkozni, és emiatt is nagyon fontos, hogy a parlament időben nagyon világos és nagyon határozott álláspontot foglaljon el az a kapcsolatban, hogy milyen e, irányvonalat kíván követni. Nem fogom az összes módosítót részletesen elemezni, hiszen az előző két vita során elmondtuk, hogy a bizottság globálisan általánosságban támogatja a szakbizottság munkáját, és én külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon jó minőségű ez a munka, nagyon jó minőségű, technikailag is jó módosítók születtek Rövodelon asszony tollából. Az egyetlen egy apró gondot már jeleztük korábban, de talán ezt megismétlem még egyszer. Úgy gondoljuk, hogy szerintünk szükséges, hogyha egy újabb díj kerül alkalmazásra, vagy hogy egy plusz díj kerül alkalmazásra, akkor szükséges, hogy értesítsék a bizottságot, mert egy ilyen markup komoly emelést is jelenthet, az útdíjban. Miért lenne szükség erre a tájékoztatásra nem önmagában lárpórlára bürokrácia miatt, hanem azért, hogy garantálni tudjuk, tudjuk, hogy valóban igazságos, fair ez a díj, tehát hogy az út használói tisztességes, fair díjat fizetnek. Tehát még arra is emlékeztetnénk, hogy mindenféle kiegészítő mentességet próbáljunk meg elkerülni a jelenleg irányelvhez képest. Az értesítésben, vagy a bizottság tájékoztatásában. Nagyon jól tudják, mindenki tudja, hogy a sok eszmecsere után oda jutottunk, hogy az alapdíj, illetve, az annak emel, illetve annak az emelése szintén a tájékoztatás részét képezi, tehát tájékoztatja az érintett tagállam a bizottságot, ide jutottunk végül pozitívan zárnám, azt mondanám, hogy mindenki ugyanilyen energiával folytassa, ezen az úton haladjon előré. Köszönöm szépen, most pedig visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm. Először is hadd mondjam el azt, hogy nagyon nagy többséggel szavaztunk a fehér könyvről és a kettős alapelvről, hogy a szennyező fizet, illetve hogy a használó fizet. Jövőre választásokat élünk meg, és szerintem az is nagyon fontos, hogy szavahihetőek legyünk, tehát hogy ígéreteinket be teljesítsük. Ez vonatkozik a mi szakbizottságunkra is. Tehát az alapelveket, amiket mi határoztunk meg alapelveknek, ezeket a jövőben alkalmazni kell. Köszönöm az egyik jelentéstevők hozzászólásait. Látható, hogy mindenki, majdnem mindenki szólt a még folyamatban lévő kompromisszumos módosító tárgyalásokról. Például a közlekedési dugódíj kérdése felmerült. Egy-két frakció számára ez különösen kemény dió, de azért vannak olyan frakciók, akik ezt támogatják. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez már létezik, tehát az uta, utak terheléséhez mérten változhat egyes országokban az úgy Tehát, ha nagyon terhelve van egy-egy úthálózat, akkor magasabb díjakat kell fizetni. Ez a rendszer már vannak olyan, vannak olyan tagállamok, ahol beváltak, és természetesen az, hogy kevesebb legyen, vagy kisebb legyen a légszennyezés, és jobb legyen a levegő minőség, ez mindig minden esetben meghatározó, és vannak bizony olyan országok, sőt van egy olyan ország, amit nagyon jól ismerek, ahol ezt az elvet használják az autópályákon. A bevezetőmben is elmondtam, most is elmondtam, nincs olyan nincs olyan kötelezettség, hogy minden egyes másodlagos úton vagy úthálózaton bevezessék az útdíjat, de aki ezt kívánja megtenni, az bevezetheti itt is az útdíjat, hiszen vannak olyan másodlagos út, utak vagy úthálózatok, amelyek amelyeket azért használnak, hogy ne kelljen kifizetni az autópályadíjat. És ilyen kérdésekben felmerül a biztonság kérdése is. Hogyan lehet azt elérni, hogy a másodlagos úthálózaton is meglegyen a biztonság, a biztonsági feltételek teljesüljenek? Nos, ebben a kérdésben nagyon sokan azt gondoljuk, hogy ezt úgy lehet leginkább és legkönnyebben elérni, hogyha bevezetjük az útdíjat. Aztán van egy másik olyan elv is, hogy a távolság alapján kell kifizetni az útdíjakat. Nem minden tagállamban, de nagyon sok tagállamban van egy kivétel azokra az autókra vonatkozóan, amelyek könnyű gépjárművek, Szerintem azt kéne elérni, hogy az összes gépjármű, tehát a személygépkocsi is, mert ne feledjük el, hogy nem, a, nem csak a gépjármű vezetőket képviseljük itt, hanem az összes európai polgárt, tehát mindenkinek részt kell vennie ebben az útiban, aki használja az úthálózatot, de nagyon fontos az, hogy beszéljünk arról is, hogy az így származó, ez ebből az UDI-ból származó bevételeket hogyan lehetne visszaforgatni az infrastruktúra fenntartásába. Aztán, hogy a, a buszok, a távolsági buszok, illetve a kamionok, kamionokat hogyan különböztetjük meg, nos itt differenciálni kell a útdíjaknál, tehát például a buszok, buszok, illetve a távolsági buszok esetében is, nyilvánvalóan ugye itt egy szolgáltatásról van szó, és ezt nem lehet ugyanúgy terhelni, megterhelni, a, mint a kamionokat. Mint említettem, itt nem egy adóról van szó, hanem egy útdíjról. Már nem először mondom ezt. Tehát nagyon fontos az, hogy az earmarking alapján visszakerüljön a közlekedésbe az a bevétel, ami az údiakból származik. Azt gondolom, hogy össze kell fognunk, és így elérhetjük azt, hogy átállhassunk erre a rendszerre, és hogy mindenki elfogadja ezeket az alap gondolatokat. Három oldalú egyeztetés szerintem azt, is, azt kell itt is majd megmutatnunk, hogy össze tudunk fogni. Nem sokára az utolsó három oldalú egyeztetésre is sor kerül. Engedjék meg, hogy Samuel Beletnek köszönetet mondjak, ő az az asszisztensem, aki nagyon-nagyon sokat dolgozott ebben a témában. Elnök, gratulálunk! A szavazásra május 24-én kerül sor, 9 órától. Allez, continuons sur... Folytassuk az ülést. Klune asszony, Klune asszony jelentése következik, de, őt de mivel ő nincs itt, eh, Wim van de Kampur fogja őt felváltani. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégám még nem tud itt lenni ma délután, éppen ezért eh, szeretném eh, felolvasni Dirdre szövegét, ahogy én értelmezem. Köszönöm az összes módosítót a kollégáknak. Hát ez könnyű volt eddig. A viszonylag kis számú módosító miatt, kevesebb mint 40, nem éreztük szükségét annak, hogy kompromisszumos módosítókat készítsünk. Tehát közvetlenül szeretnénk szavazni, és közvetlen szavazó listánk is lesz. Ami pedig a tartalmat illeti, szeretném megismételni, hogy a bizottság vagy az előadó javaslatai nem fenyegetik a tagállamok hatáskörét az udiak kiszabásánál, hanem sokkal inkább rugalmasabbá teszik az eddigi kompetenciákat. Nagyon fontos az, hogy ne legyünk előíró jellegűek olyan dolgok tekintetében, amelyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak a tagállamok dolga legyen eldönteni, hogy meghatározzák, hogy milyen pontos politikai intézkedéseket szeretnének ezen a területen foganatosítani. Ismételten üdvözlöm azt a tényt, hogy a bizottság javaslatának célja az, hogy a kihívásokat figyelembe vegye a közúti szállítás tekintetében a szociális, gazdasági és környezetvédelmi kérvéseket az Eurovinyetta javaslatában. Úgy érzem, hogy a legtöbb módosító, illetve változtatás javaslat az államokra nem ró további adminisztrációs költségeket, vagy pedig nem ró igazságtalan költségeket a szállítókra. Ez Didre Klun szövege, amit felolvastam. Köszönöm szépen Fim van de Kamp úr, hogy felolvasta nekünk ezt az üzenetet, tehát nagyon jól sikerült végig olvasnia. Akkor most a szocialista frakció részéről Ertug úr kap szót, Parpadel asszony képviselő. Köszönöm szépen. Ugyanaz a helyzetem. A Pardell képviselő nincs itt ma, éppen ezért én is felolvasom az ő álláspontját. Az SNTD árnyék jelentés tevőjeként szeretném azt az elvet én is hangsúlyozni, hogy az infrastruktúra, használatával függjön össze az útdíj kiszabása. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy további lépéseket tesz ebbe az irányba. Egyetértek azzal, hogy több ösztönzőre van szükségünk, hogy csökkentsük a légszennyezést, a zajszennyezést. A gépjárművek jelenlegi állapotában nem képesek erre, és igazából az UDI rendszer sem tükrözi megfelelő módon a infrastruktúra igénybevételét két dolgot szeretnék kihangsúlyozni, hogy egy kiegyensúlyozott megközelítést érjünk el. Először is a, a nagy kamionok csak is akkor legyenek jobban megadóztatva, hogyha ez tényleg kilométer alapon zajlik. Így nagyon fontos az, hogy elkerüljük a kettős megadóztatást, és a gépjármű adókból finanszíroznak bizonyos tagállamokban infrastruktúrát. Másodszorban pedig különleges figyelmet kell szánnunk a tagállamok közigazgatására, illetve hogy a bizottság javaslatának milyen hatása lenne. Tehát igazából ez az öt éves bizottsági határidő véleményem szerint nem elégséges arra, hogy megfelelő módon járjunk el, és hogy ne diszkrimináljunk bizonyos tagállamokat. Ezt kijelentve szerintem megfelelő egyensúlyt kell elérnünk a távolság alapú undi fizetésre, a gépjárművek csökkentése és az idő tartam betartására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ertug úr. Merci, Madame la Présidente. Riké úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát sokat már nem tudok hozzátenni, mert ahogy azt én is mondtam, elég kevés dolgot módosítottunk, úgyhogy a bizottsági szöveghez elég nagyban ragaszkodtunk. Itt van egy filozófiai összefüggés az euró matricával, azon túlmenően, amit elmondtunk az előbb a szubszidiaritásról és a tagállamok mozgásteréről, illetve a verseny jogról. Nagyon fontos a technológiai modernizáció. Többféle módon lehet dönteni, és azért még sok kérdésben a rendelet nem ad választ bizonyos konkrétumokra, tehát sok kérdés nyitott maradt sokszor nem vagyunk szükségszerűen ellenzékben, tehát úgy gondolom, hogy ez egy olyan szöveg, amivel nagyon nagyban egyet tudunk érteni. A liberalizációra, illetve a modernizációra nagyon nagy szükség van, de természetesen tiszteletben kell tartani a tagállamok szubszidizitási jogát, és döntési jogkörét, és ez nem csak a politikában, a szakpolitikában és a rendeleteknél, hanem a technológiák területén is igaz. Úgyhogy szerintem a frakciók számára ez semmilyen komolyabb gondot nem jelent majd. Köszönöm szépen, Rike úr! Delunde úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ismét kollégám nevében szólok fel pillanatnyilag. Igazából néhány rövid szót szólnék a módosítóinkról. A legfontosabb a mi szempontunkból az, hogy eh, igenis legyen egy olyan gépjármű adó, amely finanszírozza a zöld átállást, igenis fenntartható közlekedésre, szállításra van eh, szükségünk. Meg kell néznünk, hogy eh, olyan rendszerünk legyen, amely például a gépjárművek súlyával is összefügg, hiszen a nehéz gépjárművek jobban használják az infrastruktúrát, mint a könnyebb. A nehezebbek sokkal többet bocsátanak ki, mint a kisebbek, és sokkal jobban tönkretezik az útjainkat, és a többiek adó pénzéből kell ezeket az utakat ismét rendbe hozni, amit a súlyos, nehéz közúti járművek tönkretesznek. Nagyon fontos a gépjárművek környezetre gyakorolt hatása, itt a itt elsősorban arra gondolok, hogy a gépjárműveknek hosszú távon kellene gondolkodnia, hogy fenntartható gépjárműveket gyártsanak, és igenis a kutatásba, fejlesztésbe kell több forrás beruházniuk, és ehhez segítséget kell adni nekik. És így sokkal jobban hozzájárulunk a zöld átálláshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Küllenen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából az üdvözleteimet még egyszer megismétlem, köszönöm az együttműködést, és igazából nagyon elégedett kollégám is a kompromisszumokkal, tehát mindenki demokratikusan szavazhat majd, és így majd meglátjuk, hogy mit érünk el végezetül. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Kilden. Köszönöm szépen, Kilden asszony. Peter Lundgren. Köszönöm szépen a szót. Nyilvánvalóan a lehető legkörnyezetbarátabb já, járműveket kell gyártani, azonban az a helyzet, hogy a teherautók egyre nehezebbek és egyre hosszabbak lesznek. Nézzük meg például a svéd rendszert, a 24 méteres mega trakkokat, és igazából ezeknek kisebb a környezetre gyakorolt káros hatása és Svédországban például ezek a 24 méteresek eléggé beváltak. Hát nyilvánvaló az, hogy a környezetre is gondolnunk kell, amikor szállítunk, de igazából a lehető legkörnyezetbarátabb az, hogyha igazából nem rakodjuk át többször az állat. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm Lundgren úrnak. Lezsóá úr, a bizottság képviseletében tehát várjuk a véleményét erről a jelentésről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is úgy látom, hogy fontos emlékeztetni mindenkit arra, hogy a tagállamokat nem kötelezzük arra, hogy csökkentsék az adót, hanem ez egy lehetőség, ösztönzőként felhasználhatják ezt, és elmozdulhatnak az adók helyett az útdíjak felé. Értjük, hogy a javaslatot szeretné egyszerűsíteni az előadó, és azt javasoljuk, hogy öt lépésben csökkentsék ugye az adókat, az adók szintjét, és az előadó pedig azt javasolta, hogy egy lépésben tegyék ezt meg. Én nem magyarázhatnám, hogy miért ne legyen ez így. De egyébként nem értem, hogy a, az előadó az miért adja meg a lehetőséget öt évvel az új irányelv életbe lépése után arra, hogy megszűnjenek ezek az adók. Hát az egyszerűsítés az nagyon jó, ez a cél, na de hát a tagállamoknak meg kellene adni a lehetőséget, hogy mielőbb csökkenthessék az adók szintjét. Tehát, hogyha egy lépést szeretne az előadó, akkor én azt javasolnám, hogy az új irányelv életbelépésének pillanatától legyen ez, és ne, ne várjunk öt évet az életbelépéstől kezdve. Köszönöm, és Mim van de Kampúr következik. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak is a kiváló megjegyzéseiket, és Derdre Klúnnak pedig tovább juttatom azt is, amit a bizottság mondott, de biztos vagyok benne, hogy a hét során még jelentkezünk önnél. Fanne Kampur, köszönöm szépen. És most emlékezhetnék, hogy május 24-e 9 óra a határidő. És most pedig a következő jelentésről folytatjuk. Szalini úr jelentésével nincs itt, és éppen ezért Wim van de Kamp vállalta át ismét a szóvívő szerepét ezen jelentés tekintetében is. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Szalini kollégám nem tudott eljönni, hiszen úgy tűnik, hogy sztrájkok vannak Olaszországban. És nem tudott időben ideérni. Tehát akkor még egyszer ezt a könyvet elolvasom, illetve a szöveget, bocsánat, elolvasom, és megismerhetik a, az EETS irányelvet. Az Európai Bizottság tavaly májusban publikálta, és pedig az első mobilitási csomag tekintetében, és pedig a útdíj rendszerekkel foglalkozik. És az irányelv módosítója, illetve átdolgozása két fő célt szolgál. Az első az, hogy igazából az elektronikus dújszed, rendszerek kevésbé átjárhatók. És az újradolgozásban pedig azon dolgozunk, hogy a rendszerek sokkal átjárhatóbbak, interoperábilisabbak legyenek, ami most nem áll fenn. Hiszen különféle útdíjszedési rendszerek vannak Európában, és ezek pedig valahol nem passzolnak egymáshoz. A határokon átnyúló szabad mozgást pedig garantálni kell az embereknek és az áruknak is. Ezt a célt úgy érhetjük el, hogy definiáljuk minden szereplő szerepét, és hogy világos utasításokat kapnak, hogy milyen technológiákat használjanak. A második fő célkitűzésünk, és ez igazából a hiányzó befizetések esete a jelen jog nem engedi meg a gépjárművek regisztrációjának cseréjét a UDI fizetés tekintetében. Ennek a jogalapnak a hiánya európai szinten körülbelül 300 millió eurókárt okoz, hogy nem behajtható egy másik országban az UDI használat. A Európai Bizottság az átdolgozás javaslatában ennek az orvoslását is javasolta. Annak érdekében, hogy elérjük ezeket a célokat, az árnyék előadókkal eh, nyolc kompromisszumos módosítót dolgoztunk ki a legfontosabb témák tekintetében, amelyeket az irányelv tartalmaz. A legtöbben sikerült megegyezni, tehát főleg az, hogy az adatvédelem hogyan legyen, és hogy milyen időközönként kell jelenteni folytatjuk az eszmecserét néhány kulcspont tekintetében is, tehát például az irányelv hatája is ide tartozik, hogy a városi mobiliátást is bevegyük, és az ERPN rendszereket is. De biztos vagyok benne, hogy meg fogunk tudni állapodni ezekben a pontokban is. Amikor jövő szerdán lesz egy újabb árnyék előadó találkozó én egy új javaslattervezetet szeretnék benyújtani, amelyeket az ár, amelyek tartalmazzák az árnyék előadók véleményét, és a lehető leggyorsabban szeretném ezt benyújtani. Az új kompromisszumos csomagban a döntéshozatallal kapcsolatban is benyújtok módosítókat. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést, amelynek tanúi lehetünk az egész folyamat alatt. Igen, kollégák, nem kolléga. Köszönöm. Merci beaucoup, Köszönöm szépen, Fény van de Kampur. Zsendelova asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. spanyol. Meg tudom erősíteni, hogy előértük azt, tehát sikerült a legtöbb módosító esetében megegyezni. Ez azt jelenti, hogy az interoperibilitást elektronikus módon is meg lehessen oldani. Sikerült megegyezni azon technológiák esetében is, amelyek az elektronikus tranzakciókat megfelelően tudják kezelni. Tehát ezek nem a függelékben lesznek, majdnem a mellékletben, hanem magában a fő szövegtestben. Nagyon fontos, hogy az automatikus felismerő rendszer is részét képezze ennek az egész csomagnak, hiszen szerintem ez sokat segít majd ezen az egész rendszeren, főleg az alacsony kibocsátású területeken. Aztán lesz még egy árnyékjelentéstevő ülés, ahol az információ cseréről fogunk beszélni, mégpedig a határon átnyúló információ cseréről. És várjuk jelenleg az utolsó módosítókat, gondolatokat. Mondom, jövő héten lesz még egy árnyékjelentősévő ülés, és szerintem ez segíteni fog abban, hogy egy még teljesebb képet tudjuk alkotni. Köszönöm. Van Mildenberg úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Elnézést kérek elnök, azt mondja, hogy egy részéről lemaradtam, de olyan gyorsan haladunk ma, hogy elkéstem. Elnézést még egyszer. Azt hiszem, hogy pontosan tudják, hogy milyen egyeztetések folytak az jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő között, nincsenek, nincs szó, semmiféle titokról, nagyon pozitív környezetben dolgozunk, minden jól működik, jól haladunk, nagyobb lesz a jogbiztonság, ez nagyon jó, illetve a szolgáltatókra vonatkozóan is vannak, módosi, vannak javaslataink, módosítóink, ez is nagyon jó szerintem. A parlament egy része nem támogatja egy olyan dolgot, ami szerintem fontos, ez pedig az, hogy a technológiai kikötéseket valamilyen módon ezeknek a, ezeknek a frissítését valahogyan megoldjuk, nem feltétlenül a szövegtestben. Nagyon fontos az, hogy az ember fontosan tudja, az ember gyorsan tudja a különböző jogszabályokat frissíteni egyes delegációknak, egyes delegációk itt hezitálnak, de szerintem ez tényleg nagyon fontos. Örülök annak, hogy pozitívan gondolkodnak a kollégák a kompromisszumokról, és az automatikus rendszám felismerést mindenképpen a csomag részévé kell tenni, ez nagyon fontos, főleg akkor, hogyha az ember majd útdíjat szab meg. illetve az is nagyon fontos, hogy valóban bevételeket generáljunk, és a határon, határon átnyúló jelleget is azt gondolom, hogy ilyen módon lehet leginkább biztosítani, tehát egy külföldi vezető esetében is be lehessen szedni a díjat. Lesz még egy árnyékjelentéstevő ülés a héten, remélem ez lesz az utolsó, és ha minden rendben, akkor 24-én szavazhatunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kiváló munkát, és köszönöm a kiváló együttműködést az árnyék előadók között. Nagyon fontos, és nem technikai ez a dolog, hiszen számos ország vagy város különféle útdíjakat vezet be, különféle rendszerek vannak, és nagyon fontos az, hogy ezek a rendszerek átjárhatóak legyenek, hogy megkönnyítsük az életet igazából modern társadalmakban lakunk, és elő, elképzelhető, hogy egy országban lakunk, egy másik országban dolgozunk, tehát a határokon átnyúló módszerek Hát határokon átnyúló módon működni kell ezeknek a rendszereknek. Nagyon fontos az, hogy garantáljuk az információk átvihetőségét. Tehát, hogyha egy bizonyos számú információt begyűjtenek valahol, akkor ezt jogszerűen át lehessen juttatni egy másik tagállamba, anélkül, hogy sérülnének az érintett polgári jogai. A jövőben kevesebb gépjármű lesz, és remélhetőleg több kerékpár és több fenntartható közlekedés. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, Monsieur Delunde. Köszönöm szépen Delunde úrnak. Kilanen asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. A frakcióm árnyék előadója mindenkit szívélyesen üdvözöl, közli, hogy nagyon jó volt az együttműködés, és nagyon röviden szeretné csak megjegyezni, hogy a kompromisszumos döntés úgy néz ki, hogy ezzel tudunk élni, ezt el tudjuk fogadni. Tehát ez egy nagyon jó visszajelzés az előadónak és az árnyék előadó kollégáknak is. Tehát igazából ez eh, megfelelő, nem tökéletes, de elfogadható, és sokkal közelebb van a megoldás, mint bármikor. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Köszönöm szépen, Kilonen asszony. Lundgren úr. Ja. Igen. Szeretném én is megköszönni a munkát, és igazából a célunk az, hogy fenntartsuk a szállítást, tehát igazából nem úgy, nem úgy élünk, mint ahogy szeretnénk ebben a bizottságban. És nagyon fontos az, hogy az új technológiát szorgalmazzuk, de az új technológiában lesz majd a megoldás. De van egy problémánk itt ezzel a dologgal, tehát például az, hogy elismerjük a rendszámokat, igazából nagyon fontos az, hogy ne legyenek hamis rendszámok. A hamis rendszámok egy nagyon fontos problémát jelentenek, hiszen az interneten lehet rendszámot vásárolni. És például igazából van olyan, hogy svéd teherautót eladnak más rendszámmal. Vagy egyszerűen vesznek egy külföldi rendszámot egy svéd teherautónak, és igazából ez nagyon kellemetlen, és az is elképzelhető, hogy egy például francia, nagyon sok francia rendszám van Svédországban, és igazából, mivel nincsen nemzetközi adatbázis, akkor a francia rendszámokkal lehet csalni Svédországban, és ki lehet kerülni a fizetést igazából erre is figyelni kell, létre kell hozni egy ellenőrző helyt a rendőrségen belül, hogy ezzel is foglalkozzon. Hiszen igazából a tisztességes polgárok fizetnek, és akik pedig nagy ívben tesznek arra, hogy csaljanak, azok helyett kifizetik a polgárok a díjakat. Köszönöm szépen, Undgren úr, és ismét Lozsvá úrhoz fordulok a bizottságtól, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A legutóbbi eszmecsere óta, amely márciusban volt, azt mondhatom, hogy elég jó, jó helyzet a tanácsban is és a parlamentben is. A legutóbbi munkacsoporti ülés a múlt héten volt a tanácsban, és stabilizálódott a helyzet, tehát úgy tűnik, hogy június 7-én a közlekedési tanácson ki fog alakulni az általános megközelítés. Két érdemi megjegyzésem lenne a szöveggel kapcsolatban. Ugye nagyon sokat dolgoztunk együtt az előadóval és a közlekedési szakbizottság titkárságával, is, igyekeztünk megtalálni az egyensúlyt, hogy mi legyen az irányelvben, és hogy mik azok a kulcsfontosságú elemek, amelyek a bizottság végrehajtó döntéseiben szerepeljenek, például a juttatásokkal kapcsolatban, ami ugye életbevágó, és ez nagyon fontos. Nagyon fontosak azok az elemek, amelyeket végül beazonosítottunk, hogy és a jelentésben is benne vannak, hogy ezek a szavazás során támogatásra támogatást kapjanak, hogy aztán a három oldalú egyeztetésen a tanácssal ennek alapján tudjunk tovább dolgozni. Az NPR e kizárása az előadó részéből az irányelv hatája alól nem támogatott általunk, tehát mi nem támogatjuk ezt. A bizottság szerint nagyon fontos szerepe van, ugyanis ennek egyre nő ez, tehát szerintünk itt egy, gyakorlatilag kihagyjuk ezt a lehetőséget, hogyha az npr e t ki kivesszük az interoperabilitás alól. Tehát szeretnénk még egyszer kérni az előadót, hogy fontolja ezt meg, és ezt a technológiát vegye vissza az irányelv hatája alá. De ezen kívül azt mondanánk, hogy jó úton haladunk ezzel a dossziéval a szakbizottságban a szavazás felé. Köszönöm szépen. Köszönöm, Le asszony. Nyilván de Kampúrnak adom vissza a szót. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Köszönöm szépen elnök asszony, és én is átadom most Szalini úr üdvözletét, megjegyzéseit, és nagyon fontos az, hogy együtt tudunk majd működni, mert tekintetben nagyon lényeges a kollégák számára, és a néppárti kollégák számára is, hogy nagyon pontosan meghallgassuk azt, amit elmondtak, és biztos vagyok benne, hogy az is nagyon fontos, hogy az összes lényeges részt benne legyen. Köszönöm szépen erről a témáról is. 24-én szavazunk, és 24-én 9 órakor kezdődik a szavazás. Előn járunk nagyon a napirend tervezethez képest. A koordinátorok ülése elvileg fél hatkor kezdődne, vannak olyan koordinátorok, akik még nem érkeztek meg. 5 órakor, öt ó, fél hatkor, tehát 17.30-kor fogjuk folytatni az ülést, addig berekeztem az ülést. À tout à l'heure. Ou alors on peut peut-être l'avancer. Vagy ha gondolják, előbbre hozzuk? 5 óra? Az 5 óra jobb lesz? Na, de van, aki nincs itt, Eliszka úr akkor ez így nem lesz jó. A fél hatot megvárjuk.